A mai ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején fogjuk előterjeszteni elfogadásra. A ma elfogadott állásfoglalásokat közvetítjük az elnöknek, és ezzel az eheti plenáris ülést berekeztem mindenkinek.